Köszönöm szépen, miniszterelnök asszony. Hölgyeim és uraim, a bizottság elnökével, Barozó úrral egyetértve, és azért, mert nagyon sok kollega már várja az e- alelnök választás eredményét, szeretném most ezt közzétenni egyebek között eljárási rendjei, rendi okai vannak. Először csak a választást követően lesz a parlament teljes vezetősége elfogadottnak tekinthető, ha megengedik, ezért most elmondanom. Mind a 14 jelöltet elfogadtuk. A sorrend, amelyet felolvasok, az a lelnöki sorrend is a második választási perúzóson. Tehát elősz, először az első, helyettes elnököt és utoljára 14-et olvasom fel. Ezért a leadott szavazatok alapján adom 672 szavazat, érvénytelen 17 szavazat, leadott érvényes szavazat 655. A jelöltek a következő számokat kapták. Gianni Pitella 319 szavazat, Miguel Apel, Miguel Ángel Martínez 295, Anni Podimata 281. Alejo Vidal Quadras 269 szavazat. Georgios eh, Papastamkos 248 szavazat. Roberta Angelilli 246 szavazat. Otmar Karas 244 szavazat. Edward Macmillan Scott 239 szavazat. Isabel Durand 238 szavazat. Alexander Álváró 235 szavazat. Rainer Wieland 230. Oldrich Vlazák 223 szavazat. Jacek Protasievics 206 és Súrján László 188 szavazat minden jelöltet megválasztottunk, ebben a sorrendben, és ebben a sorrendben fogják az elnök helyettesítését is eh, vállalni. Kérdezem, hogy a felsorolt jelöltek közül van-e valaki, aki nem fogadja el a választását? Úgy látom, eh, mindenki elfogadja, ezért gratulálok is minden kollégának. Hölgyeim és uraim, az új elnökség eh, összetételét az Európai Bizottság szervei fogják közzétenni. A, szeretném, hogyha a frakció ülésekre halasztanák a gratulációs köröket. Hálás lennék ezért. Viszont megadnám a szót az Európai Közösség Bizottságának elnökének, Barózó úrnak. Elnök úr?